Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon kedves első alelnök vagyok, ezért mindenkinek adtam plusz 10 percet, hogy elrendeződjön, ez nem gyakran fordul elő. Szeretném emlékeztetni a résztvevőket arra, hogy elkezdjük most akkor az ülést, a Költségvetési Bizottság ülését. Ezennel megnyitom. Tehát megnyitom az ülést, a rend elfogadásával kezdjük, hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk, és az elnök közleményeivel folytatom. Szeretném felhasználni ezt a lehetőséget arra, hogy szeretettel üdvözöljek egy delegációt, a Myanmari és Sri Lankai Nemzeti Parlament képviselői vannak itt ma körünkben. No other announcements nincs további közleményem, úgyhogy akkor a március 6-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. És következik akkor a szavazás. Három véleményről fogunk szavazni ma délután. Először is a Horizon 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése, a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében. A jelentés szerzője Torvalds úr szeretne -e szólni valamit, mielőtt szavazunk. Nem minden rendben, elnök úr, hangzik a válasz, köszönöm. Kezdjük akkor. Egyes kompromisszum. Elnézést. Először is mm, egy próbaszavazást fogunk tartani. Tehát az elektronikus szavazásra próba próbaszavazást tartunk, a szavazást megnyitom. Lezárom a próbaszavazást. Szuper, akkor a szavazást megnyitom, tehát az egyes kompromisszumról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilenc mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum szóbeli módosítással a jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 Hol van a szavazókártyát? kérdezi az elnök. Nyomtam a gombot, mondja a képviselő, de nem gyulladt ki a fény. So then it's, it's clear. Akkor egyértelmű. Remélem nem gondoljátok azt, hogy befolyásoltak, de Gressle asszony tényleg itt volt már a teremben jó ideje. 32-es okafogyattá vált, 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 15-12 arányban. Az egy, egyes jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Most akkor a véleményről fogunk szavazni elektronikus úton. A szavazást megnyitom, és lezárom. Elfogadtuk 27-2 arányban, és gratulálunk a jelentés készítőjének. A következő vélemény, amelyről szavaznunk kell, a 2020 utáni kohéziós politika alapelemei. A jelentés készítője, Olbricht úr. Olbricht úr szeretne hozzászólni? Nem. Akkor egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, elnézést, kettes módosító, elnézést, tehát kettes mellett, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát a szavazást megnyitom, illetve lezárom, és valóban elutasítottuk 15 rom 15 arányban. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A nyolcast visszavonták, kilences okafogyottá vált, a tízest visszavonták, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-öst visszavonták, 16-os jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A véleményről szavazunk elektronikus úton, a szavazást megnyitom, illetve lezárom és elfogadtuk 26-3 arányban, és gratulálunk Albrecht úrnak. And the last vote. Az utolsó mai szavazásunk az uniós áttelepítési keretről szól Döpré úr a jelentés készítője, és nincs itt. Bocsánat, itt van, szeretném hozzászólni a jelentés készítője Döpré úr. Mr. Depre? Depre úr? No, you don't, you don't want to say. Nem akar hozzászólni? Akkor elég szó esett már erről a témáról, szavazzunk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60. Azt javasolnám, hogy blokkban szavazzunk a 66-ostól egészen a 230-asig. Valaki ellenzi ezt? Nem? Akkor rendben van, blokkban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. és akkor következik a 68-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni szeretném, a szavazást megnyitom. Még valaki hiányzik, akkor most már lezárom. És elfogadtuk 15-13 arányban egy tartózkodással. 69-es jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72 mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Még két szavazat hiányzik. Lezárom. Elutasítottuk 10-19 arányban. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 107-es és a 108-as megegyeznek. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 117-es mellette. Ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom a 117-esről. Lezárom. Elfogadtuk 15-14 arányban. Akkor a 119 jön. 119 mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem ugyanez a többség, de ellenőrizzük, mert nagyon szoros az eredmény, a szavazást megnyitom. Lezárom. És 16-12 rendben elfogadtuk 121 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 123 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 137 mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 141. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A 141-esről szavazunk. Még két szavazat hiányzik, most már lezárom, és elfogadtuk 15-14 arányban. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160-ast visszavonták. Úgy tűnik, hogy én magam tettem. 190-191-es megegyeznek, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 194 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 208 és 209 megegyeznek. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. A 216-os és a 217-es szintén megegyeznek, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik megint azt javasolnám, hogy blogban szavazzunk a preambulum bekezdésekről a 12-es módosítótól egészen a 65-ösig. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor blogban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Preambulum bekezdések következnek, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. A 14-esről szavazunk, a szavazást megnyitom. Tehát a 14-esről szavazunk. Egy szavazat még hiányzik, most már lezárom. És elutasítottuk 17-9 arányban. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es és 38-as megegyeznek, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell, mert nem egyértelmű. Frakción belül nem egyeztek a vélemények, úgy látom, tehát a 41-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 17-12 arányban egy tartózkodással. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49-est visszavonták, 53-as jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük inkább elnézést, mert úgy tűnik, hogy itt sem egyeztek a vélemények, tehát az 53-asról szavazunk, 53-as. A szavazást megnyitom. Lezárom. 14-14 két tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva négyes. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Blogban szavazunk az ötöstől a nyolcasig, rendben van? Akkor ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig a jelentésről szavazunk, a szavazást megnyit. Somebody doesn't want to vote. Úgy teszik, valaki nem akar szavazni. Lezárom. Rendben. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, 25 igen, 4 nem, egy tartózkodás, és gratulálunk. Döpré úrnak. And that is the votes. Ennyi volt a szavazás. A hetedik napi rendi pontot elnapoltuk, úgyhogy ezzel lezárom az ülést, és uh, következik a közös deve budget ülés. Yes, we have a lot of time to reorganize it. Igen, nagyon sok időnk van, hogy felkészüljünk erre. Most nem repült el az idő, továbbra is fél hatkor kezdődik ez az ülés. volt.